Mesdames, Messieurs, mes... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az ülést megnyitom. Gondolom, hogy mindenki megkapta a napi rendtervezetet, ami a mai délutánra vonatkozik. Hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem körülbelül fél öttől egy órán keresztül szavazni fogunk. Ezt mondom azoknak, akik itt vannak, és üzenem azoknak, akik nincsenek itt, remélem, hogy a koordinátorok és az adminisztrátorok a frakciók részéről biztosítják majd, hogy meglegyen a kvórum, mire elkezdenénk a szavazást. Azt javasolnám, hogy egészítsük ki a napirendet nem is feltétlenül egy új napirendi ponttal, hanem egy új témával. A négyeshez kapcsolódik majd ez a téma, ez a 2013-as költségvetés, illetve Horvátország csatlakozása, ez ugye a bizottság javaslatára vonatkozik, a trialóguson már elkezdtük kifejteni ezzel kapcsolatban a véleményünket. Az előadónk itt van a 2013-as évre nézve? Remélem, hogy itt van, és akkor a trialógusról beszámol majd nekünk. Ez lenne tehát az az új téma, amit felvennék a napi rendre. Aztán, ami az épületpolitikát illeti, Monika Holmájer nincsen itt, az előadónk jelezte, hogy nem fog tudni eljönni, de az ingatlan politikával kapcsolatban Szuzana Borzo Boátának fogja majd átadni a szót, aki ugyan nem az ő frakciójának tagja, de attól függetlenül, hogy nem néppárti, úgy tűnik, hogy nagyon bölcsen tudnak együttműködni, úgyhogy Monika helyett Szuzanna fog majd hozzászólni az ingatlan politikával kapcsolatban, úgyhogy a 14-es pontnál Szuzannának fogom majd megadni a szót. A Kobo Newsban benne vannak az elnök közleményei, úgyhogy akkor azt javasolnám, hogy ne is idézzünk ezzel, hanem nézzük a 2014-es költségvetést. Nézzük tehát, hogy hogyan állnak ezek a kérdések, és akkor meg is adom a szót Ann Jensennek, tessék. Köszönöm elnök úr. A múlt héten beszéltünk az intézményekkel a trilógus kimeneteléről, és arról, és hogy mi történt azóta. Nos, talán egy kicsit előrébb haladtunk a megbeszélésekben. Már ami a júliusi trilógus megtervezését illeti, és ez a Kobu Newsban is szerepel. Én jelenleg eh, látogatom az összes szakbizottságot, és meg akarom tudni, hogy mit gondolnak a költségvetési tárgyalásokról. Az a benyomásom, hogy minden szakbizottságnak elég egyértelmű elképzelése van arról, hogy milyen nehézségeket okoz, ha nincs meg a jogalap, nincs meg az MFF, de egyébként is folyik a munka a különböző szakbizottságokban ezzel a témával és a jogalappal kapcsolatban. Ami engem meglepett, az az, hogy mennyire határozott elképzelései vannak a szakbizottságoknak erről a dologról. Nem tartok attól, hogy nem leszünk képesek itt a parlamentben valami fajta állásfoglalást elfogadni a költségvetésről a jelenlegi furcsa helyzetben sem. Nem tudjuk még, hogy a bizottság mikor akarja a költségvetést eh, bemutatni nekünk, a tervezetet bemutatni nekünk május közepéről, volt szó eredetileg, aztán később már eh, május végéről hallottunk, és ez tűnik a legvalószínűbbnek. Elég szoros menetrendje lesz ennek a bizottságnak is, és a szakbizottságoknak is, azért, hogy júliusra megszülessen a tárgyalási mandátum. Június 19-én a jelentés tervezetről lesz itt egy megbeszélés, ami azt jelenti, hogy három hete van a bizottságoknak. Tehát, hogyha május végén jelenik meg a szöveg, a tervezet, eh, akkor az szakbizottságok véleményének határideje az körülbelül tehát három hetes, és aztán lesznek módosító benyújtási határidők, és a júliusi plenárison szeretnénk szavazni a tervezetről. Tehát nagyon szoros ez a menetrend, ami azt jelenti, hogy nagyon sok mindent angolul kell csinálnunk, mert egyszerűen nem lesznek készen a fordítások. Ha a fordításokra várnánk, akkor sose jutnánk el odáig. Így tudjuk tehát megoldani. Azt, hogy júliusban a trialógus elkezdődhessen, és adott esetben értelme is legyen. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna ma mondani önöknek. Merci, Anne. Anne, köszönöm szépen. Valóban ebben az évben, hogyha megnézzük, hogy az MFF-fel kapcsolatban micsoda késlekedés folyik a tanács részéről, akkor egyértelmű, hogy ez a helyzet. Tehát a tanács eléggé késésben van, az Európai Bizottság pedig emiatt nagyon nehéz helyzetben van, mert egyáltalán nem tudja, hogy milyen alapon kell elkészítenie a 2014-es költségvetési tervezetet. Úgyhogy meg kell várnunk kategóriánként a következő MFF-ben megszavazott küszöbértékeket. Természetesen mi folyamatosan ösztönözzük a bizottságot arra, hogy a lehető leginkább az eredeti javaslatból induljon ki az MFF javaslatok tekintetében, de hát az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy a kategóriánkénti plafonértékek szempontjából egy kicsit más véleményem van. Úgyhogy az elmúlt héten a trialóguson és félhivatalosan Lewandowski biztosnak is elmondtam már, hogy a bizottság felelősségi köre az, hogy azokat a számokat állapítsa meg, amelyek a leginkább megfelelőek az igényeknek, megfelelnek a technikai lehetőségnek, és a legjobban megfelelnek a politikai kompromisszumnak. Tehát ez a bizottság egyértelmű felelőssége. És folyamatosan hangsúlyozom azt is, hogy az Európai Bizottság állítson fel egy olyan menetrendet, egy olyan munkarendet, amely mind a két félnek, és hát így konkrétan a parlamentnek is lehetővé teszi, hogy megfelelő ideje legyen, hogy elgondolkozzon a tervezeten, és hogy a jogalkotási munkát megfelelőképpen le tudjuk zárni, aztán a módosító indítványok benyújtására legyen idő, utána a Költségvetési Szakbizottságnak meg kell szavaznia ezeket a módosítókat, és utána természetesen a frakcióknak is kell időt adni, és ezután következik a plenáris. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. És mint ahogy Ann is elmondta, a bizottság úgy dolgozik, hogy a lehető legvalószínűbb menetrendet veszi figyelembe, vagyis hogy május utolsó hetében fogja meghozni majd a bizottsági kollégium a döntését. A csütörtök, amikor mindig van kollégium, bizottsági kollégium ülés, az 29-én van, és utána 30-án lesz majd elvileg szakbizottsági ülésünk. Hát, hogyha megerősíti a bizottság ezt a 29 dátumot, akkor a Kobu ülést előre fogjuk hozni egy fél nappal, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni, és reméljük, hogy a biztos el is fog jönni majd hozzánk, hogy rögtön ott frissiben be tudja nekünk mutatni a bizottsági kollégium döntését, és csak utána nyilatkozik erről a sajtónak. Az Európai Bizottság elfogadta tehát a 2013-as kiegészítő költségvetést Horvátország fogadása kapcsán, Horvátország csatlakozásának ratifikációja a megfelelő ütemben halad, és véleményem szerint nem nagyon fognak felmerülni olyan nehézségek, amelyek megakadályoznák a július 1-i dátum betartását. Úgyhogy a visszaszámlálás megindult, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a költségvetés is időben elfogadásra kerüljön, és így az európai programok mind teljes mértékben alkalmazhatóak legyenek július 1-től Horvátországban is. Azt azért ne felejtjük el, hogy a holnapi napon történik meg az, hogy az Európai Bizottság a kettes számú kiegészítő költségvetését nyilvánosságra hozza, ami majd lehetővé teszi az Európai Uniónak, hogy elérhetőek legyenek azok a plusz költségvetési lehetőségek, amelyek a 2012-ben be nem fejezett programok befejezésére szolgálnak, illetve a 2013-as évre is. A 2013-asról akkor Giovanni. Grazie, Presidente. Così come dice... Köszönöm szépen, elmondtad, hogy március 18-án fogadta el az Európai Bizottság a költségvetéssel kapcsolatos jelentését. Most az lenne a fontos, hogy a 2013-as költségvetésben biztosítsuk azokat az összegeket, amelyek a kötelezettségi és kifizetési előirányzatokra Horvátország csatlakozásával összefüggésében július 1-től eh, biztosítják. 2014-2020-as időszakra pedig szintén Horvátország eh, tagságára megfelelő intézkedéseket kell tenni, de hát 2013-ra nézve még módosítani kell a költségvetést annak érdekében, hogy az folyó év második felére vonatkozó megnövekedett költségeket fedezni tudjuk. Tehát az előzetes bizottsági költségvetési tervhez képest itt a bizottság a több éves pénzügyi keretnek az átdolgozását javasolja annak érdekében, hogy a csatlakozási tárgyalások eredményéhez hozzá tudjuk igazítani a költségvetést. Az intézményközi megállapodás 29. paragrafusának megfelelően. kifizetési előirányzatokra 374 millió, és kötelezettségvállalási előirányzatokra pedig 550 millió e, euró van előirányozva. Ezek azonban csak a munködési költségek, az adminisztratív költség a 2013-as költségvetésnek az eredeti tervében már megfelelően elő lettek irányozva. Ezzel kapcsolatban azt mondtuk, hogy nincs is szükség a Horvátország csatlakozása miatti kiigazításra. Az elmúlt háromoldalú egyeztetés során március 19-én a parlamenti delegáció a tanács figyelmét felhívta arra, hogy egy e, pusztán technikai módosításról van szó, ebből pótköltségvetés esetében is nem politikai jellegű módosításról. A felső határértékeket kell csak módosítani az intézményközi megállapodás értelmében és Horvátország csatlakozási szerződése értelmében. Ez a pót költségvetés azonban tényleg csak technikai jellegű módosításnak tekintendő, és világosan el kell választani a további pótköltségvetések politikai vonatkozásától, amelyek ugye azt hivatottak biztosítani, hogy a 2012-es eh, pótlólagos kiadások is fedezve legyenek. A biztosoknak a eh, kollégiuma majd persze ezzel a kérdéssel is kell, hogy foglalkozzon. A három oldalú egyeztetés során világossá tettük, hogy ebben a pótköltségvetésben új forrásokat kell biztosítani a fizetési előirányzatoknak a fedezésére. Nem szabad, hogy egész egyszerűen forrás vagy eszköz átcsoportosításra kerüljön sor. Megkérjük a tanácsot, hogy rövidítse az ezzel kapcsolatos eljárást, és ne várjon a 8 szokásos hetes határidő letteltéig, és így biztosítja, hogy július 1 előtt ideje korán el legyen fogadva ez a pótköltségvetés, hiszen július 1-én Horvátország teljes jogú Európai Uniós taggá válik. A tanács azt mondta, hogy megkezdi az ezzel kapcsolatos gondolkodást, és akkor figyelembe veszi ezt a kérésünket a tanács vonatkozó álláspontjában. Ha azonban a tanács ténylegesen 8 hetet fog várni, akkor márci, május 7-én, tehát még a döntés előtt már egy indikatív szavazást kellene tartanunk, vagy pedig május 27-én kell döntenünk, és a júniusi plenáris ülés elé kell vinnünk az ügyet. Fontos, hogy Horvátország csatlakozása előtt még el legyen fogadva ez a költségvetés módosítás a jelentés tervezetet április 24-én, 25-én már be tudjuk mutatni, és aztán a plenáris ülés elé lehet majd terjeszteni, attól függően, hogy a Költségvetési Szakbizottságban hogyan lesz a szavazás. Azt kell aláhúzni tehát, hogy itt egy technikai jellegű pótköltségvetésről van szó, amely a horvát csatlakozással kapcsolatos kifizetés és kötelezettségvállalási előirányzat módosításokat fogja tartalmazni. De már az elején is utaltam arra, hogy ez a pótköltségvetés pusztán technikai jellegű, és úgy gondolom, hogy ezért ragaszkodnunk kell, hogy a parlament ne a eszközök átcsoportosítását, hanem új forrásokat kérjen. Salvador parancsolj! Szeretnék föltenni giovanni egy kérdést. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy a tanács azt mondja, hogy mégiscsak források, eszközök átcsoportosítására van szükség, és nem a határértékek, a felső összegeknek a megemelésére ebben az esetben a parlamentnek bele kell mennie majd egyfajta köztes megoldásba. Tehát én nem vagyok teljesen bizonyos afelől, hogy hogyan fog a tanács viselkedni, de hát Horvátország számára szükség van ezekre a forrásokra, ezért van szükség erre a 2013-as pótköltségvetésre. A politikai prioritásunk és az egyetlen lehetőségünk most gyakorlatilag abban áll, hogy a Horvátország számára biztosítandó források forrásokat új források rendelkezésre bocsátásaként követeljük. Nem tudom, hogy van-e még ezzel kapcsolatban tárgyalási mozgásterünk a tanácssal szemben, és tényleg ez valóban csak egy technikai kérdés-e, vagy esetleg van itt még más tárgyalási mozgástér? A tanácsnak a magatartása a horvátországi pótköltségvetése kapcsolatban nyilván előre vetíti majd, hogy a további pótköltségvetésekkel mi hogyan, kapcsolatban hogyan fognak viselkedni. Köszönöm szépen, Salvador. Giovanni, még egyszer. Beh, eh, l'approccio tenuto in sede Nos igen, a oldalú egyeztetésen a következőket mondtuk azt mondtuk, hogy ez egy pusztán technikai jellegű pótköltségvetés, amit a horvát csatlakozási szerződés tesz szükségessé. Számomra fontos, hogy ezt a pótköltségvetést ebből a szemszögből nézzük. A 2013-as költségvetési évben a már jóváhagyott fizetési előirányzatok egész egyszerűen elégtelenek lesznek a már vállalt kötelezettségeknek eh, a fedezésére. Úgyhogy nyilvánvalóan egy új állam csatlakozásával kapcsolatban felmerülő finanszírozási igénynek a fedezésére a források átcsoportosítása egész egyszerűen nem a megfelelő eszköz. Ezt kell, hogy lássa a tanács. Itt nem hatalmas összegekről van szó. A fizetési előirányzatok esetében körülbelül 374 millió euróról beszélünk. A források átcsoportosítása érdekében egy pusztán technikai jellegű probléma megoldására meg kellene változtatnunk a csatlakozással kapcsolatos eddig alapvető politikai álláspontunkat, ami szerintem szükséglen. Tehát itt a tanácsnak egész egyszerűen új forrásokat kell biztosítania. Ha a források átcsoportosításáról most a tanácsban vita indul, és ezt napirendre veszik, akkor ennek messze menő következményei lesznek, a bizottság által holnap útra bocsátandó pótköltségvetés esetében is, és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban majd látni fogjuk, hogy erre hogyan reagál a tanács. Ez a pótköltségvetés nagyon sok pénzbe kerül majd akkor. Oui, merci. Euh. Köszönöm szépen. Itt van előttem a jelenleg intézményközi megállap, megállapodás, a 29. cikket olvasom, amikor új tagállamok csatlakoznak az MFF-en belül, akkor a bizottságnak és a tanácsnak kell megfelelő javaslatot kialakítania a harmadik cikk értelmében, hogy megfelelőképpen ki tudják igazítani az MFF-et hogy ez meg tudjon felelni az új ország csatlakozásának. Tehát úgy vélem, hogy ebben a tekintetben egyértelmű, hogy mit kell tenni. Legalábbis egy egyszerű olvasó számára egyértelmű, hogy mit kell tenni, egy pénzügyminiszter számára talán nem. Úgyhogy tudom, hogy miről szól a vita. Itt van az Európai Bizottság javaslata, ami nem eléggé reális. Beszélünk itt administratív költségekről, amik végül is megoldhatóak, de itt vannak az operatív költségek is, és hogyha megnézzük a 29-es bekezdést, akkor itt egyértelműen látható, hogy ki kell igazítani a küszöbértékeket. Számomra azért meglepő lenne, hogyha a bizottsági itt akadályokat támasztana, olyanokat, amelyek kitolhatnák a megállapodás elfogadását. Ez mondjuk nem lenne éppen szép üzenet Horvátország irányába, akit most fogadunk be a családunkba. Úgyhogy egyértelmű a feladat, de hát természetesen Ciprust is figyelembe kell venni, de hát nyilván nem az a célunk, hogy brutálisan lecsapjunk itt a kis tagállamokra az Európai Unión belül, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát akkor holnap Lewandowski Ja, tehát, hogy mi lesz holnap? Lewandowski biztos úr elmondta, hogy a bizottság el fogja fogadni a kettes számú költségvetést. Méghozzá abban a szellemben, amiről Bárózó úr azt mondta, hogy ez lesz a Big Bang. Lewandowski biztos úr nyitott arra, hogy holnap délután eljöjjön ide a koordinátorok ülésére, most beszéltem vele egyébként, és nagyon örülök neki, hogy ennyire nyitott, hogy találkozzon velünk, de az eredeti időpont, amit javasoltunk, az nem volt neki túlzottan kényelmes. Úgyhogy inkább azt javasoltuk, hogy rendkívüli ülést fogunk tartani a Kobuban. A következő Strasburgi ülésen hétfőn délután, és akkor a biztos eljöhet hozzánk, és elég ideje lesz, hogy ezt az egész Big Bang-et nekünk részletesen bemutassa, és akkor az előadók is, és természetesen mindenki más is feltehet majd kérdéseket a biztosnak. a 2013-as kifizetések problémája, illetve hogy a 2014-2020-as pénzügyi keret megtárgyalása. Tudjuk, hogy milyen kapcsolatban áll egymással, és a március 13-án nagy többséggel meg is született itt ezzel kapcsolatban a döntés. Nyilván mi mindent megteszünk, hát a saját kereteinken belül, hogy ne legyen semmilyen késlekedés a menetrendben ezeknek a különböző problémáknak a megvizsgálásában. 2013-as, 2004-es végrehajtással kapcsolatban van még megjegyzés? Nincs, rendben van, akkor köszönöm szépen az előadónak. Aztán a pénzügyi kerettel kapcsolatban van még megjegyzés. Mindjárt megnézem az előadókat, az előadók nem akarnak hozzászólni, én sem szeretnék hozzászólni. Ha senki más nem kéri a szót, akkor Megállapítom, hogy erről állandóan annyit beszélünk, hogy néha megengedhetjük magunknak, hogy nem szólunk erről egy szót sem. Borzó Bohata asszony megérkezett, és hogyha jól értettem, akkor Monika Holmeyer Szuzánát kérte fel, hogy az ingatlan politikáról a 14-es pontról számoljon be helyette. Eh, Köszönöm szépen a szót, engedje meg, elnök úr, hogy Mónika Holmeyer esetében helyettesítőként lépjek fel, elmondjam álláspontját a Európai Unió fordító központjának ingatlan ügyével kapcsolatban. Luxemburgban eddig két épületet béreltek, de a jövőben az a terv, hogy egyetlen épületben helyezik el a munkatársakat. Olyan épületben, eh, ahol eddig a székhelyük volt, ott átfogó átalakításokra került sor, annak érdekében, hogy a bérbe adó magasabb bérleti díjat tudjon követelni. A helyzet pedig nem volt kedvező, úgyhogy úgy döntöttek, hogy ezt az épületet bezárják. Április 15-én pedig szerződést fognak kötni 8 éves bérleti időszak hosszabbításról magasabb lesz a jövőben a bérleti díj, mint eddig volt. De ezt a növekedést sikerül a költözési költségeknek a csökkentésével megtakarítani, és így összességében költségmegtakarítás érhető el. Ezen túlmenően további takarékosság intézkedésekről is folytattak tárgyalásokat. Például két hónapon keresztül bérleti díjmentes időszakot fog élvezni a fordítószolgálat, és Luxemburg városa 240 ezer eurós éves összegig hát, támogatást nyújt a bérleti díj kifizetéséhez, ez is további megtakarítást jelent. A fordító központ számos kérdésünkre válaszolt, illeti, és természetesen a pénzügyi rendeletet is figyelembe veszi. Hát, itt vannak ezek a nehézségek, aztán itt van a késlekedés az AFKÓ-ban, mit tudunk tenni? Hát ez most azt eredményezi, hogy nekünk is több időnk van, több módosítót tudunk benyújtani, és az előadónak is több lehetősége van kompromisszumokat kidolgozni. Ingének március 28-án déli 12 óráig lehet módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen az előadónak. Nos, most akkor a hetesre fogunk ugrani. Darden kolléga szövegére. Az előbb láttam, hogy már megérkezett, de most nem találom. Ja, megvan. Nagyon balra tolódott itt a mai napon, de megvan. Az európai globalizációs alap felhasználásáról van szó Ausztria esetében, tehát most egy osztrák ügyet fogunk meghallgatni. Dárden úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nem fogok nagyon sokáig beszélni. Egy olyan osztrák cégről van szó, ahol 270 munkavállalónak kellene segíteni, majdnem 4 millió euróról van szó. Ennek az igénybevételét kérte Ausztria. Itt tulajdonképpen több projekt végrehajtásáról van szó. Gondolom mindenki látta, hogy néhány módosító indítványt is benyújtottam. Mindez a foglalkoztatási szakbizottság leveléből indult ki, amit nekünk küldtek el, és a legutóbbi foglalkoztatási bizottsági ülésen el is készítették a mandátumot arra a trialógusra, amely a globalizációs alkalmazkodási alap további felhasználására irányul. Tehát ennyi konkrét információt tudok elmondani, támogatjuk Ausztria kérését. Köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Rendben van. Akkor a szavazás március 26-án lesz, vagyis most, néhány perc múlva. Ugyanez vonatkozik egyébként a hatos napi rendi pontra is. Azért vettem előre a hetest, mert a hatos előadója, Angelika Wertmann még nem volt itt. Nem, mint ha most itt lenne, mert még mindig nincs itt. De hát így legalább Darden úr napirendi pontját lezárhattuk, és akkor utána megnézhetjük szintén ezt a globalizációs alapos kérdést, ami a hatos pont, és itt Olaszországról van szó. Donc là, ça, ça concerne le secteur de l'électroménager. Ami a hatos napirendet, napirendi pontot illeti, itt körülbelül ugyanolyan összegről van szó, mint az imént, 3,7 millió euróról, és itt ugye Olaszország az érintett, és több mint 800 munkahelyről van szó. Köszönöm szépen, tehát megint itt van kettő olyan eset, ami mutatja, hogy az európai globalizációs alapra szükség van. Az eljárás ugyan eléggé hosszú és nehézkes, de látható, hogy fontos ez az alap. És természetesen erről majd a következő MFF-es tárgyalásnál is beszélünk kell a tanácssal. Bien, mes chers collègues, alors nous avons bien Kedves kollégák, nagyon jól dolgoztunk idáig, ugyanis elég sok napi rendi pontot át tudtunk nézni, tulajdonképpen mindegyiket amely a szavazás előtt szerepelt a napi renden. A frakciók vezetőihez fordulok, hogy meg tudjuk most kezdeni a szavazást? Mert hogy ugye elvileg fél ötkor kellene szavazni, elkezdhetjük most a szavazást? Itt van mindenki, aki kell? Jó, öt perc szünetet fogunk akkor tartani. Hát most nem tudom, hogy öt perc alatt le tudunk-e zárni valamilyen kérdést. Ben non, il n'y a, a rien d'autre à traiter. Donc, euh, on, on suspend cinq minutes. Akkor öt percre felfüggesztem az ülést, Salvador addig előkeresi a szavazókártyáját. Bien, mes chers collègues. Nos, kedves kollégák, akkor mindenkinél itt van ugye a szavazókártyája. Y compris le président. Még az elnök is. Alors, je vous propose de commencer. Akkor én azt javaslom, hogy kezdjünk Tomvalc kollega jelentésével az ITER-ről. Mindenkinél ott a szavazólista? Torvalds helyett Anjensen van itt, ha van kérdésük, akkor ő fog válaszolni. Mindenkinél itt a ö, kártya. Kettes cikkhez hetes módosító, és van egy szóbeli módosító, amely úgy kezdődik, hogy any cost overruns above this maximum amount, tehát a túlzott költségeket nem fognak, nem, nem lesznek kihatással az unió költségvetésére, és meg, a, ennek megfelelően lesznek finanszírozva. Ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodók, nincs tartózkodás akkor ezt elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. kilences mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es ezt többen nyújtották be az EPP-től. Kitámogatja? Ellenzi? senki, tartózkodók nincs, elfogadtuk, ezt egyhangon fogadtuk el. E, jön a preambulum bekezdés az egyes e, új raportőrtől. Most azt nézem, hogy e, lehetne az 1-től 3-ig egyszerre szavazni? Nem, nem. Jó. Akkor egyes, ki van mellette? Ellene? A zöldek tartózkodók, egy tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette, ellene. Senki, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas, amely gyakorlatilag a tízessel egybevág mellette. Nem, kompatibilis, nem, nem ugyanaz, kompatibilis. Köszönöm, Fanni. Hármas tehát, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk, a tízes kompatibilis az előzővel, ki van mellette? Ellene, a zöldek, tartózkodók, elfogadtuk. A négyes módosító következik, mégpedig részenkénti szavazás. Az első rész az a Uber and Above the MFF Ceilings. Ki van mellette? Ellene. Tart, e, egy ellene tartózkodók elfogadtuk, és akkor a többi része az a második rész, mellette ellene a zöldek és a GUE tartózkodók elfogadtuk. 5-ös, 6-os együtt mehet? Nem. Jó, 5-ös mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene. Tart, a zöldek, tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Akkor végszavazás következik eh, géppel, kártyával. Megnyitom a szavazást. Vot. Megnyitom. On met la carte dans la fente. Betesszük a kártyát a résbe. Nagyon ügyes, és akkor mindenki szavazott? 29 szavazott, 26 mellette, egy tartózkodás kettő ellene. Gratulálunk Anni Jensennek, mind az előadó képviselőjének. Köszönöm, megyünk tovább. Angelika Vertman jelentése következik. Agile, így ejtik? Agile? Agile. Olaszországból, és ez a globalizációs alap alkalmazás, alkalmazkodási alap. Egyes kettes módosító együtt mehet? Nem, a raportőr nem, nem, nem, nem engedi. Egyes módosító következik, szocialista. Nem, ez a, az a raport, rosszul olvastam, a raportőrnek tetszik az egyes módosító. Ki van mellette? Ellene. Ketten tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító. A raportőrnek ez nem tetszik mellette. Ellene. Nyolcan, nyolcan ellene a GUE és a konzervatívok, ha jól látom. Ezt elfogadtuk, ennek megfelelően. Hármas módosító és négyes, lehet róluk együtt szavazni? 3-as, 4-es, a raportőr támogatja, ki mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos módosító. Önök is olvasták, ugye a raportőr szóbeli módosítóját welcome the Contribution to the expensive of workers. Children, elderly or disabled persons to take care of these persons, to allow the workers participating in the program to reconcile trainings, etc. qui est pour? qui va mellette? Ellene? Egy ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Hetes módosító. Mellette? Ellene? egy ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas ugyanezektől az emberektől, de most a raportőrnek nem tetszik mellette. Ellene. Ez vicces. Hatan ellenzik, heten. Ugyanaz a kisebbség. Tartózkodok, akkor ezt elfogadtuk, és akkor most jön a végszavazás. szavazás Vertman asszony jelentéséről. 32-en vagyunk azóta, már mindenki szavazott? 30-an mellette, ketten ellene nincs tartózkodás, akkor gratulálunk Vertman asszonynak. Ezt követően Darden úr jelentéséről fogunk szavazni. Az Ausztria tabak igénye a globalizációs kiegészítési alapból, alkalmazkodási alapból. E, van egy e, öt módosítóból álló tétel ugyanazoktól a szerzőktől. A raportőr mindet támogatja. A hármasról nem szavazunk, mert az ötös bekezdés már lefedi, mondják nekem. Így érzi a raportőr nem tudunk szavazni a hármas módosítóról, mert már benne van a szövegbe. Akkor a kettes, négyes, ötös, hatosról egyben szavazhatunk-e? Nagyszerű, ki van mellette? Ellene. Ketten, tartózkodók. Elfogadtuk. Hetes módosító liberálisoktól a raportőrnek nem tetszik, ki van mellette? Ki van ellene? elég, eléggé megosztottak a vélemény, megoszlanak a vélemények, szavazunk géppel. Le vote clos. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 14 ellene, 2 tartózkodás, ezt elfogadtuk. 8-as, 9-esről lehet együtt? Ki van mellette? Ellene ketten tartózkodók, elfogadtuk. 10-11 együtt, lehet? Jó, a labortőr ellenzi őket, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítva. Nos, jön egy preambulum bekezdés A, ö, egyes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Végszavazás következik géppel. Le vote est ouvert. Nous sommes 34. 34-en vagyunk immár. 80-an fogjuk befejezni ezt a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette 4 ellene 2 tartózkodás. Ezt eh, a jelentést tehát elfogadtuk. Alors, nous Nous en venons au rapport de Derek Vaughan, le fonds d'aide aux personnes les plus défavorisées. Derek Vaughan jelentése, Európai Segélyalap a leginkább rászorulók számára. 28-as eh, módosítóval kezdünk, raportőr támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodók, eh, elfogadtuk. 29 eh, Giovanni Lavia mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as szocialista raportőr támogatja, ki van mellette, ellene támog, tartózkodók elfogadtuk. 31 GUE raportőr ellenzi mellette, hárman ellene mindenki más tartózkodók elutasítva. 32-es Angelika Wertmann raportőr ellenzi ki van mellette hárman tartózk, ellene, sokan tartózkodók elutasítva. Ugyanakkor a 33-ast ugyanettől a szerzőtől a raportőr támogatja. Ki van mellette? Ta, ellene? Egy ellen tartózkodók elfogadtuk. 34-es uh, szocialisták, raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Uh, 35-öst visszavontak, Lute úr. 36-os Kotény és Darden urak. Raportőr támogatja, ki van mellette. Ennyien? Ellene? Tartózkodók? A szocialisták, szocialistákat leszavazták, ezt elutasítottuk. 37-es mm, azt mondja, hogy mivel a 33-os megszavaztuk, ez kiesik. A kompromisszum. Látták eh, a szöveget, the global resources available. Eh, ezek nem lesznek eh, alacsonyabbak, mint a 2007-2013-as programban félretett összegek, tehát ez az MFF-re vonatkozik, ki van mellette ellene. A britek, tartózkodók, nagyon jó, akkor ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. 45-ös. 45-ös vissza is vonták. 46-os, Kozlovszki úr. Raportőr támogatja ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 47-es, szocialisták, raportőr támogatja mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 48-as Doceu Patrau Neves, Mária, ma, madame, ő, ő madame? Il y a des pays exotiques dans l'Union. Exotikus neve van. Alors, en trois parties. Première partie. Nos, három részben szavazunk róla. Az első a The Program. The Program. Kinek tetszik ez a The Program? Ellene? Tartózkodó? Akkor ezt elfogadtuk. Második rész, which should not be in competition with other programs in the same sector and which a raportőr ellenzi. Ki van mellette? A zöldek. És Richard. Ki van ellene? tartózkodók elutasítva. A harmadik része, a harmadik rész az lehet, hogy a második nélkül is értelmes ezek szerint? Should complement other measures being ki van mellette? Ellene. Morgan az úr, tartózkodók. Elfogadtuk. Következik 49-es módosító Kozlovszki úrtól, raportőr támogatja, ki támogatja még, ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es Dominik Riké raportőr támogatja, ki van mellette, ellene ketten tartózkodók elfogadtuk. A 4-es módosító a raportőrtől jött, de az 50-es már lefedi, tehát erről nem szavazunk, 51-es következik, GUE, és a raportőr is támogatja csodák csodák csodája, nem szokása, ki van mellette. Tartózkodók, ellene, bocsánat, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 52-es Kozlovszki úrtól raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 53-as az okafogyottá vált, mert a 33-ast elfogadtuk. 54-es Katrin Trotman raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene Senki? Tartózkodók? Elfogadtuk. 55-ös Kozlovszki úr raportőr támogatja, ki van mellette? Tartózkodók. Elfogadtuk. 56-os Trakman asszony raportőr mellette, ki van még mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Az 5-ös és az 58-as ugyanaz. A raportőr támogatja, ki van mellette? tartoz, ellene, hárman tartózkodók, elfogadtuk. 57 es visszavonták, meg egyébként is okafogyott. 60-as Dominik Riké, raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Hát négyen tartózkodók, elfogadtuk. A 61-es akkor okafogyott, a szóbeli módosítót is beleértve, ugye? Mert a szóbeli módosító egy szót szeretett volna kitenni, egy olyan módos, kivenni egy olyan módosítóból, amely kiesik. Tehát nullászor, nullaszor nulla az nulla, tehát nem kell szavaznunk róla. Hatos módosító is kiesik, 59-est visszavonták, 62-es kiesik, és aztán van három, ami ugyanaz. A 7-es, a 64-es és a 65-ös. Ki van mellette? Tart ellene. Négyen. Tartózkodók, elfogadtuk. 63-ast visszavonták, 66-67 ugyanaz, raportőr támogatja, ki a mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 68 Kotinyi Darden raportőr támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy jön a nyolcas a raportőrtől mellette, ellene ketten tartózkodók elfogadtuk, 70-es kiesik, 69-es szintén, a 71, 72, 73 mehet együtt, nem? Kár. Akkor 71 következik. Berez Darden, raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? E, ezt elvetettük. 72-es Kotinyi Darden, raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? elfogadtuk, 73 ugyanezektől raportőr támogatja mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 74-75 visszavonva, 9-es és a 76 ugyanaz. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítva. Jobboldali többség elutasította. 77 78 visszavonva, 79 Kozlovski úr, a raportőr támogatja, ki van mellette, ellene négyen tartózkodók, elfogadtuk. 8-ast, 80-ast visszavonták, 81-es Berez Darten raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, jobboldali többség, elutasítva. Most jönnek a preambulum bekezdések. Kotinyi Darden 10-es raportőr támogatja ki a mellette. Ellene. Az EPP semmit nem mond tartózkodás, hogy mi? A raportőr a, az EPP mellette szavazott. Én vagyok, én vagyok szórakozott, úgy tűnik. Diszkréten szavaztak, de úgy is számít. 13-as következik Pervas Berez, Darden úr, raportőr támogatja mellette, ellene. Öt tartózkodók elfogadtuk. 12-es Guem raportőr támogatja ki van mellette, ellene. Hárman tartózkodók elfogadtuk. 11-es következik, ez kiesik valójában. 14-es és 15-ös ugyanaz, a raportőr támogatja őket, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os következik Bereszes Darden raportőr támogatja, ki van mellette, ellene. Ketten tartózkodók elfogadtuk, a 17-es kiesik, a 18-as Dogbinik Riké raportőr támogatja, ki van mellette, ellene. Kettő, három, négy tartózkodók elfogadtuk. 19-es okafogyott, 20-as eltűnik, 21-es, ami ezt is lefedi a valami korábbi? Nincs odaírva. Ez is kiesik, a 21-es. Derek Von mondja ezt, aki szintén nincs itt. Egyes módosító szintén kiesik. A kettes raportőrtől, erről szavazni kell, mellette, ellene, kettő tartózkodók, elfogadtuk. 22-es kiesik, 23-as Kotinyi Dárdenk jön mellette, ellene, hárman, tartózkodók négy ellene elfogadtuk. 24 Beres Darden raportőr támogatja mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-26 Darden és Kotinyi ugyanazt nyújtották be, de nem együtt. Néha egyesével is játszanak, ki van mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 27-es Dominik Riké raportőr támogatja mellette. Ellene egy ellene, kettő ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig jön elektronikus szavazással a végszavazás. de Lezárom a szavazást. Egyre többen jöttünk itt össze a végére. Mindenki befejezte a siestáját. Lezárom Angelika. Angelika még megérkezik. 30 eh, és szavazott is. 37-en Ah, 33 pour, 4 contre. 33 mellette 4 eh, ellene. Gratulálok a raportőrnek. Alors, euh, il reste des virements. Lássuk, mi van még hátra. Giovanni költségvetés. Giovanninak van beszámolni valója a harmadik szakasz tekintetében. Itt két átcsoportosításról van szó, a két globalizációs alapos kérdésről, ezekről esetleg egy csomagban is szavazhatnánk erről a két kifizetésről. Hát igen, most itt füstölgök ezen a dohányipari kérdésen. Jó, először is mindenkinek nyilván tudnia kell, hogy miről szavazunk. Tehát Kettő globalizációs alapos kifizetésről van szó. Először is nézzük Olaszországot mellette. Mellette még mindig ellene. Tartózkodás jó. Akkor a második pedig az Ausztria tabak. Nem arról van szó, hogy ösztönözzük, hogy bárki is dohányozzon, hanem az ott dolgozóknak szeretnénk segíteni mellette. Ellene tartózkodás, rendben. Tehát elfogadtuk ezt is, néhány tartózkodással, de elfogadtuk, úgyhogy ez most teljesen tükrözi azt, amit az imént megszavaztunk. Vannak-e ott még az egyéb szakaszokban kifizetések nincs, van -e egyéb napirendi pontunk nincs, az ülést berekeztem.